tenni, és eh, kérni a kollégákat, hogy tapsolják meg az angol uralkodót. Köszönöm szépen. Igen, amit mond, az tény. És erről majd lesz még szó itt az Európai Parlamentben. Nos, el kéne fogadnunk a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. Mindenki megkapta, van-e bárkinek megjegyzése, nem látok jelentkezést, akkor egy elnöki közlemény.